Good morning, good morning. Jó reggelt! Elkezdjük az ülésünket. Először a napi rend elfogadása. Ha nincsen javasolt változtatás, elfogadottnak minősítem a napi rendet. Második pont, az elnök bejelentései, a koordinátorok ajánlásai. Április 25-én a koordinátorok eldöntették, hogy saját kezdeményezésű jelentést kezdeményeznek a nemek mainstreamingeléséről, az ALDE vezetésével, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőségről jelentést készítsenek 2016-2017-ről, ezt a szocialisták kapják. Jogalkotási vélemény az EMP szakbizottság részéről az Európai Munkaügyi Hatóság megvalósításáról. A zöldek kapják ezt a jelentést, hogy állásfoglalást készítsenek, jogalkotási jelentés a LIBE részéről, az Európai Uniós állampolgárok és állandó lakosok személyi igazolványa, illetve családtagjaik személyi igazolványa, ahhoz, hogy ezt megkaphassák a szabad mozgásszabadság gyakorlásához. Az ALDE jelentése. Saját kezdeményezésű jelentés, a FET, az arab tavasz utáni időszakról. Szocialisták saját kezdeményezésű vélemény, Ekonszak Bizottság, az Európai Szemeszter gazdasági politikák koordinációja, éves növekedési áttekintés 2017, szocialisták, szóbeli kértés állásfoglalással, a női jogokkal való élés visszaesése és a nemi jogok visszaesése, GUE szóbeli kérdés, és állásfoglalás a nők, fogyatékossággal élő nők helyzete a néppárt, illetve az ample való egyeztetés után a saját kezdeményezésű jelentésünk címe megváltozott, Care Services in the EU for Improved Gender Equality, vagyis gondozási ellátások az EU-ban, nemek esélyegyelősége. Utána, ha a jegyzőkönyv elfogadása, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen elemetés, akkor ezt elfogadottnak minősítem. Most pedig négyes napi rendi pont, elektronikusan szavazunk. Remélem mindenki készen áll, mindenkinél itt van a kártyája, és rögtön meg is kezdjük a szavazást. Yeah. Uh, point for the situation in uh, négyes napi rendőpont, Magyarországi helyzet, az Európai Parlamenti állásfoglalás 2017. május 17-et követően. 29-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 30 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 31 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 46 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 44 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 47 mellett módosító szóval, mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Yes, amendment 56 in 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 57 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 58 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 67-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Amendment 75 in 75-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 78-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Uh, amendment 76. 76-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 79-es Bolivel, raportörtől mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 93-91 azonos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosi szóbalival mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőriznem kell. Megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Amendment 22. 21-es módosító két részben első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, és kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És most elektronikus szavazás a véleménytervezetre a módosított formájában megnyitom a szavazást. And now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a raportőnek és az árnyék előadóknak is. Köszönöm. Point five. Uh, summary. Ötös napirendi pont a FEM szakbizottság prioritásairól összefoglaló jelentés. Paragraf. Yeah. Uh, paragraf one, in favor. Egyes mellett ellen tartózkodás elfogadt, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Ötös. Első része mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett a szóbelivel együtt, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen!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 Six point of the agenda, work-life balance for... Hatodik napi rendi pont. Work-life balance for parents. A szülők és a gondozók vonatkozásában munka és magánélet közötti egyensúly, Kozlovszka Rejevics asszonyé a jelentés, és megadnám a szót Ágnieszka Kozlovszka Jerevicsnek. Cieszę się, że możemy dyskutować o tym bardzo istotnym. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy lehetőség nyílik arra, hogy megbeszéljük ezt a nagyon fontos tervezetet. az, hogy az anyasági szabadság és a gondozói szabadság bevezetésre kerül az Európai Unióban, ezt reméljük. Először is köszönetet szeretnék mondani minden társ előadónak, és mindenkinek, aki részt vett a megszövekezésben. A módosítóknak a magas száma is mutatja, hogy mennyire fontos ez a jelentés. Az EMPL bizottság a vezető illetékes szakbizottság az irányelvet illetően, és mi vagyunk felelősek a vélemény, az ezzel kapcsolatos vélemény megfogalmazásáért. 473 módosítót adtak be, és ez egy véleménytervezet, még csak nem is, vélem, még csak nem is jelentés, Úgyhogy ez nagyon jól mutatja, hogy ennek a jogalkotási aktusnak milyen jelentősége van. 44 kompromisszumra sikerült lesűríteni a 473 módosítót az árnyék előadói ülésen. Az árnyék jelentés tevőbülésein megpróbáltunk kompromisszumokat kötni, ez nem volt egyszerű, mert eh, nagyon messze vannak egymástól a frakciók álláspontjai. Mindig, amikor erről a javaslatról beszélünk, észben kell tartani, hogy mi a politikai végcél. A tanácstól azt szeretnénk, hogy elfogadja ezt a javaslatot. mivel gyakran az anyasági szabadságokkal kapcsolatos um, jogalkotási aktusokat visszautasítja a tanács, ezért nagyon fontos követnünk ezt a munkát, hiszen a tagállami felelősségek közé tartozik ez a terület. A tanács és a bizottság csak uh, a minimális jogalkotási javaslatokat engedi át a kezek között, és ezért nagyon fontos, hogy tárgyalási stratégián készen álljon, hogy egy egységes, minimális norma készletet elfogadjunk az Unióban. Mondok példát Lengyelországból. Vannak jó jogi megoldások, de más tagállamokban a szülői szabadságot például nem fizetik, vagy másképpen kompenzálják. Ez azt jelenti, hogy itt nem értük el a célunkat. Ezért nagyon fontos, hogy a szülői szabadságot elfogadtathassuk. Viszont mindenkit szeretnék arra inteni, hogy ne legyünk túl nagyra török politikai szemponton sem, stratégikus módon működjünk együtt, és a nemek esélyegyelőségét tartsuk szem előtt, hiszen ez az alapelképzelés a javaslat mögött Én úgy gondolom, hogy két pillérje van. Az egyik az, hogy jelenleg nem átadható ez a szabadság az anya és az apa között. Azon kívül mindenképpen pénzben fizetett szabadságnak kell ez lenni. Ha nem, akkor valószínűleg csak a nők fognak vele élni rodzicielskich obowiązków e, opiekuńczych. To jest e, sprawa kluczowa, e, żeby az apákat is ösztönözni kell arra, hogy részt vegyenek a gyermekek gondozásában. Néha a nőknek egyszerre kell megbírkózni a szakmai élet kihívásaival és a háztartás feladataival. Biztosítanunk kell azt, hogy a szakmai életük is kiteljesedjen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki módosítókat adott be. Ez egy nagyon konstruktív légkörben zajlott vita, ami megelőzte ezt a javaslatot, és remélem, hogy támogatják ezt. Május 28-án szavazunk Strasbourgban. Köszönöm elnökasszony és a titkárságnak is köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadónak adom meg a szót. És én a szocialisták részéről állnék előadó vagyok, ezért ezzel kapcsolatban szeretnék hangot adni a véleményemnek. A szocialisták részéről mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen kompromisszumot kell találnunk. A szülői szabadság jutalmazását illetően, és egyetem mindenféle olyan szabadság jutalmazására, ami gondozásról szól. Ha a szülői szabadságot nem jutalmazzuk megfelelően, akkor semmi nem változik a mai helyzetem. Ezért mi százalékos arányokat szeretnénk kijelölni. Ez a, ez e megelőző kereset 85%-át el kell, hogy érje ez a díjezés. Ez a cél. Szeretnénk arról gondoskodni, hogy a gyermekek gondozása egyenlő arányban oszoljon meg a két szülő között. És hát ezzel talán javulhat Európa demográfikus helyzete is. Ha meg tudunk állapodni abban, hogy az egyes szakmánkban mekkora szülői szabadságot biztosíthatnak. Először is szeretnénk lefektetni, hogy a szülői szabadság összmaximális időtartama 12 év lehessen. De a munkaadó a munkavállalót írásban kell, hogy informálja, amennyiben nem kívánják nyújtani ezt a mennyiségű szülői szabadságot. A munka adónak kötelessége az, hogy még a munkavállaló a munka megkezdés előtt erről tájékoztatást kapjon. De a legkisebb vállalkozásokra is kell, hogy ez vonatkozzon, a mikrovállalkozásokra is, itt gyakran csak egy-két alkalmazott dolgozik. Meg kell vizsgálnunk a helyzetüket, hogy hogy lehet az ilyen vállalkozások esetében eljárni. Mondjuk, ha van egy vállalkozás, ahol 25 alkalmazott dolgozik, akkor arra hivatkozva, hogy kevés az alkalmazottjuk, most megtagadhatják a szülői szabadságot. Ez nem szabad megengednünk a jövőben. Aztán úgy gondoljuk, hogy egy éves megszakítatlan időszak az túl hosszú, mert lehet, hogy egyébként is munkahelyet váltana a szabadságot kivevő. Valamilyen olyan megoldást kell találnunk, amely gyakorlatban is kivitelezhető. Aztán ott van a kérdés, hogy mennyire átadható a szülői szabadság, mondjuk, hogyha az apa négy hónapot kaphat ebből a szabadságból, nem tudjuk pontosan, hogy hogy, de abban remélkedünk, hogy egyetértünk a parlamentben, mert május 28-án a külön ülésünkön Strasbourgban szavazunk ezt illetően, és a szakbizottságunknak a véleménye egységes kell, hogy legyen, hiszen egyeztetnünk kell a tagállamokkal. Köszönöm szépen, az árnyék előadóknak adomnak a szót. Beatrice Becerra, tessék. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom megismételni azt, amit a kolléga az imént elmondott a szocialista frakció részéről. Mindenképpen azonban köszönetet kell mondanom a jelentéstevő asszonynak. Mindig is a konszenzus elve vezérelte munka során, és azt gondolom, hogy mindenképpen el kell ismernünk ezt a munkát. A vélemény szerintem nagyon holisztikus, nagyon organikus, és egyértelműen mutatja, hogy felelősnek érzi magát a szakbizottság ezért a témáért. Szerintem a konszenzus is racionális, főleg olyan területeken, amit az elnök asszony is említett, például a például az apasági vagy a szülői szabadság alatt átutalandó fizetés témájában, tehát hogy fizetett legyen ez a szabadság. Említettük, hogy az, a 85%-ot szabjuk meg célnak, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy némi rugalmasságot is tanúsítsunk, tehát a tagállamok dönthessenek bizonyos esetekben, illetve az is nagyon fontos, hogy megpróbáljuk összhangba hozni például a betegszabadság alatt kapott fizetést, illetve a szülei szabadság alatt kapott fizetést. Az irányelv rendkívül fontos, és ez a lényege, hogy minden akadályt elmozdítsunk az elől, hogy a nők végre hozzáférhessenek a munkaerőpiacra, és el tudjanak helyezkedni. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni a család életet a munkával töltött idővel. A cél az, hogy a nők minél inkább elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A liberális frakció számára nagyon fontos az, hogy valamilyen módon definiáljuk azt, hogy itt nem egy kiegészítő vagy másodlagos szabadságokról van szó. Tehát ezek a dolgok összefügg, összefüggnek a gyessel vagy az anyasági szabadsággal, csak, a, csak összefüggésben vizsgálhatjuk ezeket a dolgokat, tehát a szülői szabadságot, az apai szabadságot és az anyai, anyasági szabadságot. Tehát kontextusban kell ezeket vizsgálni. Mint említettem, tehát ezeket a kiegészítő szabadságokat mindenképpen összességében kell vizsgálni. És a cél továbbra is az, hogy a nők elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon, minden egyes elemet figyelembe kell venni. Jelenleg az anyasági szabadságra vonatkozó irányelv 92-es jegyzésű, hát ez elfogadhatatlan, hogy még mindig egy 1992-es irányelv van érvényben. Támogatom a jelentéstevőnek azt az elképzelését, hogy egyfajta konceptuális keretet alakítsunk ki. Még egy dolgot hadd mondjak el. Ez a vélemény igen nagyra törő, de realistának is kell lennünk, és ez mindenképpen szerintem győztes elegy, hogyha a nagyra törést a realizmussal tudjuk párosítani. Köszönöm. Uh, thank you very much and I... Köszönöm. Most. Kriszagona szúr kap szót, aki Kunyeva asszony helyett van itt. Thank you, Chairwoman, uh, and I'll switch to Greek now. Görögül fogom folytatni. Uh, uh Konstantinos Kuneva részéről, aki raportőre ennek a jelentés tervezetnek két szót szeretnék mondani, uh, mivel egészségügyi problémákkal küzd, nem tudott ma itt jelen lenni. Ma azokról a módosítókról beszélünk, ami az egyik leglényegesebb társadalmilag fontos dokumentumról szólnak, arról, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni a magánéletet és a családi életet. Ez egy nagyon fontos jogalkotási aktus. Ez az anyag, amiről beszélünk, nagyon késve érkezett. Ha belegondolunk arra, hogy már az évtized elején elkötelezte magát a szakbizottság, hogy új irányt vesz az anyasági szabadsággal kapcsolatos jogalkotás. A tanácsot sem nagyon érdekli az, hogy az anyasági szabadságot rendezze 2000-től kezdve lelassult ez a folyamat, akkor nem sikerült döntésre jutni, és utána a refit keretében a bizottság sem talált megoldást. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amiben leállt ez a folyamat. A jogalkotással kapcsolatban a tanács azt mondja, hogy gyengíteni szeretné a jogalkotást. Ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament erős álláspontot képviseljen, ne adjuk be a derekunkat a tanácsnak, hogy ne valljunk úgy kudarcot ezzel az irányelve, mint ahogy történt ez néhány évvel ezelőtt. Az első téma, hogy mi a hatája és a megvalósítási határideje ennek az irányelvnek. Több millió állampolgárunk, akik áll önfoglalkoztatást végeznek, például Görögországban is, egy vákumba esnek jelenleg a szülői szabadságot illetően. Ezért nagyon fontos, hogy a kettes cikken változtassunk. Kuneva asszony a 221-es módosítójával egy változtatást javasol, egy nyelvi változtatást a bíróság döntésének megfelelően. A Lori Bloom és Gens esetet követően. A második nagyon fontos módosítási javaslat Kuneva asszony részéről az, hogy kölcsönös legyen a szülői szabadság, az apák is kaphassák ezt. Például a gondozói szabadság betegség során egy szociális Európa számára nagyon fontos, különösen mikor válságban vagyunk. A bizottság állandóan hangoztatja, hogy ez a pillér mennyire fontos. De ugyanakkor a szülők, akiknek a beteg gyerekükről kell gondoskodni, állandóan azzal szembesülnek, hogy erre nincs lehetőségek. Azok a szülők, akik beteg gyerekről gondoskodnak, önmaguk nem betegek, csak gondoskodnak a gyerekekről, és ezt figyelembe kell venni a munkavégzésük során. Ezért szükség van megfelelően díjazott szülői szabadságra és apai szabadságra. Ez az Európai Parlamentnek az álláspontja. A harmadik nagyon fontos módosítás, amire figyelnie kell a raportőrnek, a rugalmasság kérdése a rugalmas munkavégzés jelenleg olyan módon kerül fenn, feltüntetésre, mintha ez lehetne az egyetlen megoldás a szülői szabadság megkapására. A kilences cikk hangsúlyozza azt, hogy a 12 év alatti gyerekek esetében rugalmas munkavégzést kaphat a munkavállaló, csak hogy a probléma az, hogy a munkaadó nem köteles kiadni ezt a szabadságot. Ezt a fajta rugalmasságot le kell itt zárnunk, kötelező érvényű kell, hogy legyen ez a szabadság ezen kívül módosítanunk kell a teljes irányelvet nem rugalmasságról, rugalmas munkavégzésről kell ö, beszélnünk, hanem a szakmai élet, magánélethez való idomításáról. Ezen kívül Kuneve asszony említeni szeretné az, hogy a gondozók is szabadságot kaphassanak. Az irányelv egyértelműen le kell, hogy fektesse, hogy a gondozó milyen keretek között kaphat szabadságot tisztázni kell a feltételeket, ez elengedhetetlen, hiszen először jelenik meg az európai közösségi jogalkotásban ezzel kapcsolatban konkrét javaslat. A gondozók olyan munkavégzők, akik atipikus munkát végeznek a családon belül. Úgyhogy pontos kereteket kell szabnunk ennek az atipikus munkavégzésnek. Ez egy de facto munkavégzés. Ezek a gondozók lehetnek szülők, rokonok, vagy a közvetlen környezetből származók. Így aztán ezek a személyek gyakorlatilag professzionális gondozást biztosítanak. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió, amely a kötelezettségek és a szabadságjogok uniója is egyben, gondoskodjon ezeknek a személyeknek a jogairól. Ezért az állampolgárok, akik megválasztottak minket, kell, hogy tudják, hogy nem veszett el a hangjuk, hanem támogatjuk őket a törekvéseikben. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now, and now I would... Köszönöm. Neuchel asszony Kurz was sagen darf, ich bin keine Schatten. Köszönöm szépen. Én nem vagyok se árnyékelőadó, de még egy dolgot elmondanám. se győzök meg senkit, de azért elmondok. Ez a szabadságnak az átadhatósága. Ez azt jelenti, hogy azok kapnak szülői szabadságot, akik egyébként kevesebb bevétellel rendelkeznek. Jelenleg ez a helyzet, Németországban is ismerjük ezt, de a szabadság átadhatósága azt is jelenti, hogy beismerjék a munka adók, hogy mégiscsak többségben a nők veszik jelenleg igényben ezt a szabadságot. Tehát továbbra is az a helyzet, a statisztikák ezt mutatják, hogy mindig a nők lépnek ki a munkahelyről. Néhány helyen átadható a szülői szabadság, és minden egyes ilyen országban azt látják, hogy végül a nők vállalják magukra ezt a szabadságot. Én tudom, hogy én a kisebbséghez tartozom, de hagyd mondjam el, hogyha nemek esélyegyenlőségéről van szó, a szociálpolitikában, akkor ugyan mindenképpen csatlakozom a többiek véleményéhez, de hogyha a nők jogait nézem szigorúan, akkor nem kell, nem szabad, hogy átadható legyen ez a szabadság. Azt kell, hogy biztosítsuk eh, ahhoz, hogy ez elérhető legyen, hogy egy nagyon jól díjazott munkakört betöltő férfi is elvállalhassa ezt a szabadságot, és ez jelenleg nem megvalósítható. Köszönöm. Like to give the floor to... Köszönöm. Most a bizottságnak adom meg azt, hogy az Európai Bizottság. Yes, thank you, Chair. Good morning. Köszönöm. Mindenkinek jó napot kívánok! Örülünk, hogy foglalkoznak ezzel a témával, hálásak vagyunk az erőfeszítésekért. Sok képviselő hozzájárult ehhez a munkához. Egy dolgot emelnék ki, nagyon sok érdekes módosítót nyújtottak be. E, arról beszélnék, hogy ez a javaslat e, egy olyan javaslat, amely a polgárok felé azt a jelzést adja, hogy miről is szól az Európai Unió szociális szempontból a magánélet és a munka egyensúlya. Az egy fontos kérdés mindenhol. Önök is tudják, hogyha jártak a brüsszeli repülőtéren, hogy ott most egy sztrájk volt, amely szintén a magánélet és a, a családi élet és a munka közti egyensúlyról szólt az a sztrájk is. Tehát ez befolyással lehet ez a téma egy so, és nagyon sok ember életére, ezért is örülünk annak, hogy a raportőr az eredeti javaslat ambícióját megtartja. Ez fontos lesz majd akkor is, amikor elkezdődik a az eszmecsere az Európai Tanácsa, tehát arra bátorítom önöket, hogy tartsák meg ezt az ambíciót, miközben természetesen realisták maradunk, ahogy arról az árnyékelőadók is beszéltek, és nem akarjuk megismételni mindazt, ami az anyasági szabadság irányelvvel történt. Tehát az ambíció mellett a realizmus is fontos az Európai Bizottság részéről, hogyha önöknek van bármilyen kérdése, akkor nagyon szívesen állunk a rendelkezésükre, válaszolunk rá, illetve segítünk a kompromisszumokban is. Köszönöm. Köszönöm. Jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm. Hadd kezdjem azzal, amit Neicher asszony mondott. Lehet, hogy ott volt egy kis félreértés, mert a nem átvihetőség ugye, amiről itt beszéltünk, hogy külön szabadság jár a férfinak és az apának és az anyának. És a nem átvihetőség koncepcióját alapvetően a többség támogatja. Az átadhatósága a szabadságnak az azt jelentené, hogy valószínűleg a nők használnák ezt a szabadságot. Lengyelországban átadható, és teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy a nők használják ki az átadható szabadságot is nagyrészt. Nyilván valakinek gondoskodnia kell a gyerekről, ami egy fontos érv. És a legtöbb ember rögtön arra gondol, hogy ez a nő legyen, és a munkáltató ebből a szempontból gondolja azt, hogy nőt alkalmazni kockázatos dolog, mert elmegy majd szabadságra. Ezért is vezetjük be azt, hogy ez a szabadság, ez ne legyen átadható. Ami a az árnyék előadói üléseket illeti visszagondolva most én úgy látom, hogy a nem áthat, az, az a nem áthathatóság koncepcióját összességében támogatja a többség, tehát négy hónap plusz négy hónap. Nézzük akkor a tényeket. Elnök asszony beszélt, említett néhány kérdést, és utalt arra, hogy mennyi munka után jár ez a szabadság. Mi itt minimum egy év munkaviszonyról beszélünk, de ez nem teljesen igaz, mert a javaslat azt mondja, hogy egy évnél ne legyen több a, az az időszak, ami után jogosult erre a szabadságra, de lehet kevesebb egy tagállamban, hogyha a tagállam úgy dönt. A javaslat eh, azt is kimondja, hogy a tagállamok nem sérthetik már meg a már hatályos jogszabályokat. Van olyan ö, tagállam, ahol egynapos munkaviszony után is jár már ez. Ezt nem tudjuk most megváltoztatni, de most függetlenül attól, hogy egy év vagy hat hónap lesz ez az időszak, annál többet egy tagállam sem írhat elő. Tehát ez nem egy minimum, ez egy maximum időszak. Egy tagállam, amely korábban egy nappal dolgozott, az jogosult arra, hogy ugyanúgy az egynapos határidőt, az egynapos jogosultsági küszöböt alkalmazza. És akkor még kitérnék néhány megjegyzésre, amelyekért hálás vagyok, amiről itt szó volt. Egyetértek az elnök asszonyjal abban is, hogy a nem, átható, nem átadhatóság szempontjából is fontos az, hogy ez egy fizetett szabadság. Ugyanakkor itt vannak eltérések, 70%-ot mond az EPP, vannak akik 60%-ot, mások 85%-ot. Reméljük, hogy fogunk találni kompromisszumot. Én nem feltétlenül tartom reálisnak a 85%-ot, a 70% körüli eredményben reménykedem. Van egy olyan igyekezet is, hogy a referencia pontot meg fogjuk tudni változtatni a bizottsági javaslathoz képest, ugyanis a referenciapont az a betegszabadság a bizottság számára. Ez egyébként az anyasági irányelvben is szerepel. Mi ezt szeretnénk eh, megváltoztatni, és eh, a tényleges bérhez, tényleges eh, jövedelemhez igazítani a százalékot, mert a betegszabadságnak nagyon eltérő a megítélése. Van olyan tagállam, ahol csak a fizetés 40%-át kapják a beteg szabadság alatt. Tehát eh, mi inkább a bért eh, tartanánk referenciapontnak. Ez egyébként szerepel a FEM szakbizottság javaslatában is. Szintén egyetértek azzal is, hogy fel kell készülni arra, hogy a munkáltató hogyan viszonyul mindehez, el kell kerülni a félreértéseket. Amennyiben elutasítja, akkor azt szírásban kell elutasítani, és eh, azt is szabályozni kell, hogy hányszor utasíthatja el. Ez tehát eh, a szerepelnie kell a javaslatban. Általában a munká, munkavállalókkal foglalkozunk, de kell a munkáltatóval is. Egy kis és közepes vállalkozásnak kevés alkalmazottja van, ott nem lehetünk túlságosan restriktívek, különben egy kis és középvállalkozás elemi érdekeiről mondunk le, azokkal megyünk szembe. Nyilván, amit mi itt most megmondunk, vagy kitűzünk, annál a tagállamok kedvezőbb szabályozást is létrehozhatnak és jobban védhetik akár a munkavállalót, akár a munkáltatót, mint amit a javaslat, vagy az eredeti szöveg kimondott. De mindenképpen oda kell figyelnünk ezekre a kisméretű vállalkozásokra. A GUES javaslatra reagálva azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel az ambícióval nem tudok együtt egyetérteni, mert ha ezt követnénk, akkor ott lehet, hogy problémákba ütköznénk. Köszönjük. Elnök, megyünk tovább. Hetes napi rendi pont, 2019-es költségvetés felhatalmazása a trialógusra, és Malin Björk kap most szót, ő a raportőr. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és én képviseltem a szakbizottságot a költségvetési tárgyalásokon. Nyilván annak, amiről most itt beszélünk, kihatása van az MFF-re is, tehát ezért is fontos ez a munka, ez a vélemény. Már most elkezdtünk dolgozni a kísérleti projekteken, ami fontos számomra, és most akkor beszélünk a szakbizottságunk véleményéről. Három dologra koncentráltam, az egyik a nemi egyenlőség középpontba helyezése a költségvetésben is, sokkal határozottabban kell fogalmaznunk a költségvetésnél is, hogy a nemek közti egyenlőség megvalósuljon. Ezt az egész költségvetésben érvényesíteni kell, sőt az MFF-ben is. A másik dolog, amire koncentrálok, az a jóléti kiadások növelése. E, itt e, egészségügyi ellátásra, gyerekellátásra, oktatásra gondolok, ami a nők számára különösen fontos. Ebben az irányban is előre kell tudni lépni. És a harmadik dolog, amivel foglalkozunk, az az EU, mint globális szereplő. Itt Gondolok olyasmire, mint a fejlesztési támogatások, ott a nők helyzetbehozása fontos, illetve az, hogy a döntéshozatalba be legyenek vonva, és a szexuális, illetve reproduktív jogokkal is foglalkozni kell, különös tekintettel arra, hogy az amerikaiak eh, nem finanszírozzák eh, immár ezeket a dolgokat. Ezzel egy űr keletkezett, amit az Európai Uniónak kell betöltenie beszélek még arról is, hogy az Európai Nemek Közti Egyenlőségi Intézetet is támogatni kell, amelynek erőforrásokra van szüksége, és figyelemmel kell kísérnünk azt, hogy hogyan alakul a nemek közti egyenlőség, amiben az intézményre támadkozhatunk. E, várom a módosítókat, illetve az árnyék előadók véleményét. Én magam is fogok benyújtani módosítót a nőkkel és gyerekek nők és gyerekek elleni erőszakkal kapcsolatban, e, illetve azzal kapcsolatban, hogy fellépjünk a különböző olyan jelenségekkel szemben, amelyek a különböző szervezetek és aktivisták mozgás szerét, terét csökkentik. Adok be módosítót a az LGBT közösséget ért erőszak témájában is. Ez a téma egyébként megjelenik és kapcsolódik az isztambuli egyezménnyel kapcsolatos vitához is. Az LGBTQ közösség elleni erőszak témája fontos. Általában azért szenvednek el erőszakot, mert megsz... megszegnek bizonyos nemi alapú szabályokat. Köszönöm a munkájukat, illetve a hozzájárulásokat. Köszönöm, Björk asszony. Most az árnyék előadók kapnak szót Pina Picierno asszony. Jó, Köszönöm szépen, elnök asszony. Björk asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés ennek a témának a gerince, a szexuális és reproduktív egészség a nők esetében. Ez egy rendkívül fontos téma, és többször beszéltünk már erről itt a szakbizottságban is. részben arról kell, hogy szóljon ez a jelentés, hogy nekünk milyen munkát kell elvégezni, illetve hogy mi megszabjuk, illetve megpróbáljuk föltárni azt, hogy még az Európai Unión belül milyen munkát kell um, elvégeznie. Április 5-én volt az első eszmecsere ebben a témában, és akkor elmondtam azt, hogy a nők emancipációjának a gazdasági emancipáción keresztül kell megvalósulnia, tehát a nők gazdasági emancipációján keresztül, tehát és ez is téma volt már többször is a szakbizottság életében, hogy mindenképpen meg kell adni a lehetőséget a nőknek arra, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, tehát függetlenségre kell törekedni, a nők függetlenségére, ez egy központi téma, ez, itt le, ez lenne itt a lényeg, ha a nők akkor lesznek függetlenek, hogyha, lesz, hogyha gazdasági szempontból függetlenek, ez még önmagában azért nem old meg minden problémát, de Európában nagyon nagy szükség van még erre. Véleményem szerint azt is ki kell emelni, hogy a bevándorlásnak milyen hatása van ezekre a kérdésekre. A biztonság, illetve a fejlődési segélyek is nagyon fontos szerepet játszanak a gender kérdésekben. és úgy gondolom, hogy a menekült státuszt kérők esetében is nagyon fontos az, hogy az egészségügyi kérdéseket, az egészségügyi szolgáltatásokat meg tudjuk oldani. Én azt kérném, hogy ezt próbáljuk meg valahogy kiemelni a, az anyagban. Tehát a DAFNE programot, amely az elmúlt programozási időszakban volt érvényben. Nos, ezt a programot kéne valamilyen módon feléleszteni, hiszen a nők elleni erőszak esetében ez egy nagyon alkalmas eszköz volt, tehát sikerült sok mindent megakadályozni, megelőzni ezzel. Ezt valamilyen módon fel kéne éleszteni, ezt a Daphne programot. Ezzel kapcsolatban lesz majd módosítónk is, és köszönöm szépen az eddigi együttműködést a jelentéstevő asszonya. Elnök, köszönöm szépen, Picser, Picserna asszony. Más nem jelentkezett. Még azt mondanám el, hogy a módosítók határ, begyújtásának határideje május 18 dél. Köszönöm. 10 órakor pedig koordinátorülés lesz. Addig még van három percünk. Három perces szünet következik.